Uh, dear colleagues, uh, we're going to make a start. Kedves kollégák, kezdjük el. Point of order. Mrs. Skripek, do you have a point of order? A tolmácsoknak lenne egy bejelentése még ezelőtt, tiltakozásunk 17. napjához érkeztünk, a parlament vezetősége továbbra sem keresi velünk a kapcsolatot a konfliktus feloldására. Emiatt a tolmácsolás túllépés nélkül csak pontosan 12.30-ig tudjuk biztosítani. Köszönjük a figyelmüket. A vízumkóddal kapcsolatban hatalmas mértékű korrupciót fedeztünk fel ezen a területen. Meglehetősen aggályos számomra ez a jelenség. Szakbizottságunk régóta olyan fórum, ahol őszinte eszmecserét folytathatunk, migráció, biztonságpolitika, állampolgárjogok, külső határok védelme témáiban. A Schengeni térség kétségkívül az EU egyik legnagyobb vívmánya az, hogy nyugodtan utazhatunk, az EU területén, mindannyian örülünk ennek, élvezzük, és örülünk annak, hogy az állampolgárok is élvezhetik ezeket a jogokat. Ma azonban egy többenetes tényt szeretnék megemlíteni. Egyik tagállamban vízumokat árultak tömeges számában. Múlt héten súlyos vádak születtek, hogy egy máltai miniszterelnök által kinevezett politikai ejtőernyős, aki orvosi vízumok kibocsátásáért felelős, illegálisan árult a pénzért ezeket a vízumokat, amelyek egyébként ö, ingyenesen járnak a jogosultaknak. Az a vád is elhangzott, hogy a Tripoli máltai konzult a rendőrség kihallgatta a Schengeni vízumok árulása miatt. Definitely Karol Delícia oknyomozó máltai újságíró már 2015-ben írt egy cikket arról, miszerint az alzsíri máltai konzul, konzulátus Schengeni vízumokat árult olyan személyeknek, akiknek nem jogosultak rá. A legfrissebb jelentések arról szólnak, hogy Málta több mint 88 ezer Schengeni vízumot bocsátott ki, hogy arányokban, arányban lássuk ezt a számot, a kicsiny Máltának és összesen 440 ezer lakosa van, mióta a libiai polgárháború kitört elnök. Sprüke úr nem ügyrendi kérdésről van szó, úgyhogy eleve nagy lelkű voltam, hogy engedtem, hogy elmondja. A vita részeként majd a vízumkód témájában elmondhatja nyilatkozatát. De most meddig akar még beszélni erről? Először is tudnék, nem ügyrendi kérdés. Tehát engedtem, ön ö, rendszeresen részt vesz a szakbizottság rendes tag, ö, ilyenként megkapta a szót. Kérem, zárja le ö, nyilatko, nyilatkozatát egy... Ö, még egy percem lehet? Mint mondtam, nagyvonalú vagyok, de kérem, egy percen belül zárja le. Jó. Jó. Tehát. Líbia olyan ország, ahol több ezer sengéni vízumot adtak el, és sem a miniszterelnök, sem a rendőrség nem vizsgálta ki ez egyet. Még a helyi újságírók is jelentettek ebben az ügyben. És őket sok esetben börtönbe vetették, vagy bűnbe eljárás nyitottak ellenük csalásvágyával. Mindazok ellen, akik jelentették az ügyet. Daphne Caruana Galicia újságírót pedig meg is ölték. Mert felemelte a szavát. Úgyhogy szerintem jobban meg kéne vizsgálni ezt az ügyet. Mikor Avramopoulos biztos úrt megkérdezte, Anna Gomes parlamenti képviselő azt válaszolta a biztos, hogy nem tud vízumok árusításáról Líbiában. Hát most én megkérdezem, az Európai Bizottságot megkér, felkérem, hogy vizsgálja ki ezt az ügyet, és megfelelő figyelmet szenteljen ennek a súlyos szörnyű ügynek. Köszönöm, Skripek úr! Adtam, mint mondtam, adtam önnek némi időt, hogy elmondja mondandóját, de a, az új alapjogi ügyek munkacsoport vezetőjeként az előbb említett ország ügyeiben folyik vizsgálat ebben a munkacsoportban, ott van a helye ennek a kérdésnek, amelyet kér, szerintem írásban kérjem, hogy terjesszem be, de ma reggel is nagyon határozottan fogalmazott és fontos információt közölt. Ezért adtam meg a szót önnek, mert a bizottság tagjaként úgy gondoltam, ez járna. Kolaj úr, ügyrendi kérdés. Köszönöm, elnök úr. Én csak önnek és ezt a bizottságnak szeretném elmondani, hogy e máltai problémával kapcsolatban volt ezen a héten egy vita a Schengeni vizsgálati munkacsoportban, Anna Gomes asszony felkérésére. Agályra ad okot az, az az értékelés, amely a vízumrendszer máltai visszaéléséről szólt. Én most nem merülök a részletekbe a témával kapcsolatban, csak az aggályokat vetem fel, elvi alapon kell foglalkozni kérdéssel. Az európai keret és a nemzeti tagállami kompetenciák közötti egyensúlyt problémáról van szó, hiszen a vízumkibocsátás tagállami hatáskör, kormányzati intézmények végzik ezt a munkát, ám európai hatáskör az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem tehetik, nem élhetnek vissza ezzel. Hasonló, még nehezebb a helyzet az állampolgárság kiadásával. Hallottunk vádakat azokban a cikkekben, amelyekre a kollégám utalt erre, hogy állampolgárságot adnak ki, ezek nagyon aggasztóak. Meg kell vizsgáljuk annak lehetőségét, jogi lehetőségeket, hogyan tudunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, annak lenne, hogy főleg tagállami hatáskör. Köszönöm, Skripek úr. Nem akarok most ezzel vitát kezdeni, intványozni, de a úr hozzászólása is segített bennünket abban, hogy világosabban lássunk kérem írásban terjesszék be, ha kívánják kérdésüket az Európai Biztosnak, illetve a bizottságnak, és nyilván bár nem ügyrendi kérdés volt, még egyszer mondom, ez sem, de fontos felvetés, köszönöm. Akkor most első napirendi pontunk vitája a bizottság bemutatja az új vizum kód javaslatot. Juan Fernando López Aguilar a jelentéstevőnk. A vízumkód meghatározza azokat az eljárásokat és feltételeket, amelyek alapján vízumot lehet kiadni rövid tartózkodásra és reptéri tranzit céljából. Tudjuk, hogy ez ilyen fontos eljárásüli jogok javítása is cél, nem került felvizsgálatra azóta, mióta életbe lépett 2010-ben ez a szabályozás, 2011 áprilisában a bizottság már elfogadott egy első javaslatot egy rikasztra vonatkozóan, ám a parlament és a tanács különbségei miatt nem haladtak jól a tárgyalások. Annak ellenére, hogy a tárgyalási, a parlament tárgyalási csapata komoly erőfeszítéseket tett a tárgyalás továbbvitele irányában. Egy kommunikáció bemutatása következik most a bizottság részéről a közös vízumpolitika kihívásai címmel, Először most az Európai Bizottság képviselőnek adom meg a szót, aztán pedig a jelentéstevőnek Juan Fernando López Aguilarnak, majd az árnyékiladóknak és annak, aki hozzá akar majd szólni még. Juan, mielőtt tehát neked megadom a szót, kérem az Európai Bizottság képviselő rövid prezentációval éljen. Köszönöm. Yes, good morning. Thank you. Jó reggelt kívánok! Elnök úr, valóban a bizottság március 14-én egy közleményt adott ki arról, hogy hogyan kell az új kihívásokhoz igazítani a vízumpolitikát. Évente utazók milliói látogatnak az Európai Unióba. 2017-ben több mint 16 millió vízumot adtak ki olyan utazóknak, akik rövid időre jöttek az Unióba, tehát szükség van egy olyan vízumpolitikára, amely kielégíti ezeket az igényeket, hiszen az utasok hozzájárulnak, a turisták hozzájárulnak az EU GDP-hez, gyakorlatilag 10%-át teszik ki. Egyidejűleg az EU egyre nagyobb migrációs biztonsági kihívás kihívásokkal is szembenéz, ezért a vízumpolitikákat ehhez a realitáshoz kell igazítanunk. A bizottság szeretne a koherencia, a vízumpolitika koherenciája kapcsán is előre lépni a külkapcsolatok terén, hogy az érdekeket jobban kiszolgáljuk, és összhangba hozni a vízumpolitikát más kapcsolatú politikákkal. Ez egy konkrét mechanizmus, amely az 539-es rendelethez kötődik, és amelynek átdolgozására tavaly került sor. Párhuzamosan vannak új információs rendszerek is, mint például a határ átlépési rendszer, illetve az interoperabilitási keret. Mindezen fejlemények hozzájárulnak majd ahhoz, hogy az, irregul- hogy az irreguláris migrációt, illetve a biztonsági kockázatokat csökkentsék. A bizottság úgy gondolja, hogy bármilyen jövőbeli módosító, módosítás a jelenlegi migrációs és biztonsági kockázatok fényében felülvizsgálatra szorul annak érdekében, hogy a vízumkéremezők átvilágítása hatékonyabb legyen, és hogy jobban felfigyeljünk azokra, akik biztonsági kockázatot jelenthetnek a tagállamokban. A bizottság május 16-án egy javaslatot terjesztett elő, hogy korszerűsítse a vízuminformációs rendszert, hiszen a konzulátusok ezt, ezt a rendszert használják az átvilágításhoz. A jövőre nézve pedig a bizottság a vízum folyamatok, a vízumkérelmezési folyamatok további digitalizálásáról is szeretne egy, egyeztetni, hogy a konzulátusok, a tagállamok, illetve a vízumkérelmezők számára a folyamatokat egyszerűsítsük. Ami a vízumkódex módosítását illeti, az elnök úr is említette, hogy a vízumkódex felülvizsgálata egy célzott vizsgálat, március közepén tettük ezt közzé a közleményen együtt, és a javaslat célja az, hogy a Schengeni vízumok biztonságosabbak és a kérelmezési folyamatok egyszerűbbek legyenek. Ugye jeleztem, hogy a migrációs helyzet is változott, ahhoz képest, amilyen 2014-ben volt a migrációs helyzet, ugyanakkor a javaslat tartalmaz továbbra is hasznos elemeket, amelyek a bizottsági átdolgozási javaslatban is benne vannak. Ezek célja a vízumkérelmezési folyamat egyszerűsítése. Például a bizottság azt javasolta, hogy lehetővé tegyük azt, hogy hosszabb idővel lehessen, hosszabb határidővel lehessen a kéremeket benyújtani, elektronikus kéremezésre is lehetőség nyílik, és gyorsabb válaszadást tudunk biztosítani, azáltal, hogy a döntéshozatal szempontjából a konzulátusok számára rövidebbek a határidők. Ez tehát a kéremezők érdekét szolgálja. A rövid távú turista utak kedvezésére a külső határokon is lehetséges vízumot kéremezni ideiglenes alapon, és szigorú feltételek teljesítése mellett, azért, hogy a kéremezők jó átvilágítását is biztosítsuk. Egyidejűleg a rendszeres utazók, akik többszörös beutazásra jogosító vízumot kaphatnak, nem kell, hogy minden egyes alkalommal vízumért folyamodjanak, ugyanis ezt a többszörös beutazásra jogosító vízumot egyszer benyújthatják, és ez öt évre érvényes. A javaslat egyik másik módosítása az, hogy a kérelmezések feldolgozása gyorsabb és hatékonyabb legyen. Ennek érdekében azt javasoltuk, hogy a vízum díjat növeljük, hiszen ez 2006 óta nem változott, 60-ról 80 euróra növeljük ezt a díjat. Szerintünk ez egy mérsékelt növelés, tekintettel arra, hogy még mindig kevesebb, mint az, amit harmadik országok kérnek a kérelmezőktől a világ egyéb pontjain. Ezen kiegészítő forrásokkal ez kb. 200 millió eurót tesz ki évente. A tagállamok képesek lesznek majd arra, hogy a konzulátusok személyzetét is megfelelő szinten tartják, jobban ki tudják szolgálni a kérelmezők igényeit, illetve az infrastruktúrát, az IT rendszert is korszerűsíteni tudják, hogy ezáltal a kérelmek feldolgozása jobb legyen végezetül egy további célja ennek a javaslatnak, hogy a közös vízumpolitika hozzájáruljon a nem EU, tagá- nem EU országok együttműködésével a jogellenes migránsok visszafordítása terén. Azt is javasoltuk, hogy szigorúbb feltételeket érvényesítsünk a vízumok feldolgozása során, amikor egy partnerország nem tanúsít kellő együttműködést, a visszafordítás szempontjából és eseti alapon is lehet dönteni egy előzetes értékelést követően, természetesen objektív kritériumok betartása mellett. Egyértelmű, hogy ez az új megközelítés nem gyakorol hatást a kérelmezők jogára, akik kérelmezhetnek vízumot. Ezek lennének tehát a lényegi módosítások amelyek véleményünk szerint továbbra is nyitva tartják Európa kapuit a turisták, illetve az üzletemberek előtt, olyanok előtt, akik családtagjaikat látogatják meg, ugyanakkor a vízumpolitikákat, a szabályokat a jelenlegi kihívásokhoz igazítjuk. Ezek a változások, és nagyon szívesen megvitatjuk ezt az előadóval, illetve a szakbizottság többi tagjával, hogy hozzájáruljunk a javaslat gyors elfogadásához. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor most meghallgatjuk az előadót, López Aguilar urat. mikrofon nélküli hozzászólás. Köszönöm szépen. Megpróbálom a vízum kódex témáját megvilágítani. Ugye tisztában vannak önök is azzal, hogy jó ideje vitázunk már erről a javaslatról az árnyék jelentéstevőkkel. Nagyon gyümölcsöző és szoros volt az együttműködés ugyanakkor sok még az elvégzendő munka. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a mandátumunk lassan lejárt, hiszen az Európai Parlament eh, ciklusának a végéhez közeledünk, tehát eh, le kell zárnunk ezt a munkát, és már egy évünk sincs ehhez. Tehát hol állunk most? Azok után, hogy eh, a bizottság egy új kezdeményező lépést tett, a közösségi vízumkódexről szóló javaslat ismertetésével kapcsolatban, és ugye a bizottság is fejtette ezt az anyagot. Tudjuk, hogy a vízumkódex a közös vízumpolitika kulcsfontosságú eleme. Erről ennek van egy jogalapja az Európai Unióról szóló szerződésben, tehát van egy jogalap, amely feljogosítja az Európai Parlamentet, hogy egy új vízumpolitikát, illetve vízumkódexet dolgozzon ki, amelynek köszönhetően harmonizált eljárások jönnek létre, és ezek vonatkoznak a vízumok kibocsátására, valamint a kéremek feldolgozására, a repülőtéri tranzitvízumok, illetve a rövid időtartamra, 90 napos időtartamra feljogosító vízumok kérelmezés esetében. A hatályos jogszabály felülvizsgálatára a hatályba lépés óta, 2010 óta nem került sor, és az eredeti elképzelés az volt, hogy le tudjuk vonni a tanulságokat a tapasztalatokból, az eljárások harmonizációjából, illetve annak köszönhetően, hogy ugyanazokat a feltételeket szabtuk meg. Emlékeztetnék arra, hogy ez a javaslat nem az első javaslat, nem az első eset, hogy az Európai Bizottság egy kezdeményezést fogalmaz meg, ugyanis 2014 áprilisában már a vízumkódex átdolgozására tett egy javaslatot. A bizottság. Azt követően azonban a, tanács, a tanács álláspontjába ütköztünk, és a tárgyalások nem haladtak előre, annak ellenére, hogy komoly erőfeszítések történtek, és nagyon sok időt, energiát fordítottunk erre az Európai Parlament részéről. Én, mint előadó is részt vettem ebben a folyamatban. A tárgyalások során a tanács és a bizottság is ellenezte, hogy a humanitárius vízum rendelkezése bekerüljön a vízumkódexbe. Emlékeztetnék arra, hogy ez egy olyan követelés volt, amelyre minden érdekelt fél hangsúlyt helyezett a meghallgatások során, humanitárius szervezetek, szakértők, különböző jogi szakértők is azt kérték a parlamenttől, hogy egy ilyen jogos, jogszerű, biztonságos csatornát biztosítsunk annak érdekében, hogy humanitárius védelem érdekében humanitárius vízumért folyamodhassanak a személyek. Ugyanakkor a tanács nem volt hajlandó tárgyalni, nem volt hajlandó folytatni a tárgyalásokat, amíg vissza nem vontuk ezt a ezt a javaslatot. Két éven keresztül blokkolta a tanács a tárgyalást, végül ezt a rendelkezést visszavontuk, ezt a javaslatot, és azt kértük, hogy egy saját kezdeményezésű jelentés útján, egy másik úton, egy másik ösvényen a bizottság egy új javaslatot dolgozzon ki és ez egy különálló jogalkotási javaslat a humanitáris vízumról, de sajnos a tanács ezt követően is blokkolta a folyamatot, azok után is, hogy a humanitárius vízumra vonatkozó módosítást a parlament visszavonta. A jóhiszemű utazók számára szeretnénk megkönnyíteni a helyzetet úgy, hogy a biztonságot fenntartjuk, és a közös szabályok harmonizációját a közös vízumkódexre vonatkozó javaslat a migrációs helyzet kontextusában ugye a biztonsági helyzetet fenn kell tartani, és természetesen ez nagyon fontos a tanács számára, hiszen rendkívül fontosnak tartják a biztonságot, a határok ellenőrzését, a javaslat tartalma főleg technikai jellegű, a kérelem benyújtására vonatkoznak. A, taná, a tagállamok hatásköre kiterjed ugye a díjak megszabására, a kérelmi nyomtatványok kidolgozására, a különböző egyéb kísérő okmányok benyújtására. Ugyanakkor azt is fontos megértenünk, hogy ezen technikai elemek nagyon fontosak, hiszen ezek határozzák meg azt, hogy több millió jóhiszemű utazó, aki szeretne beutazni a tagállamok területére, ezt a folyamatot kezdeményezhesse. Tehát ez a folyamat kritikus szerepet tölt be, nagyon sok ágazat szempontjából is, az idegenforgalom, vagy az üzleti világ, a, ott vannak, a tanul, akik tanulmányuk elvégzése vagy kutatás céljából jönnek az Európai Unióba, ez kulcsfontosságú-e, hogy legyen az Unió számára. A jelenlegi bizottsági javaslat a vízumpolitikát összekapcsolja azzal, hogy jobb egyensúlyt szeretne biztosítani a migrációs és biztonsági aggályok, valamint az európai külkapcsolatai között. Én személy szerint úgy gondolom, hogy nem annyira egyértelmű, hogy a migrációs és biztonsági aggályok pontosan összefüggnek-e a vízum Az Európai Adatvédelmi Biztos is több alkalommal hangsúlyozta ezt a migráció, a belső biztonság, illetve a terrorizmus mellék küzdelem kapcsán. Hangsúlyozta, hogy elmosodnak a határok, a terrorizmus elleni küzdelem, a migrációs aggályok, illetve a gazdasági megfontolások, valamint a külkapcsolatok között. Nem annyira releváns ez utóbbi a jelenlegi javaslat szempontjából, főleg amikor a biztonsági aspektusokat vagy a gazdasági aspektusokat hangsúlyozzuk. Elmosódnak a határok, hiszen a biztonsági hivatkozások úgy gondolom, hogy többet nyomnak alatban, mint a gazdasági, vagy üzleti, vagy turisztikai aspektusok a jelenlegi vízum dosszié kapcsán. Ugyanakkor ez a biztonsági kontextus, ami azt hiszem most már több mint egyértelmű mindazok számára, akik részt vesznek ebben a jogalkotási folyamatban. Ez a javaslat a vízumpolitikát egy új szereppel ruházza fel az európai visszafogadási politika szempontjából. A visszafogadási politikával kapcsolatos együttműködés ezért egyre nagyobb jelentőséggel bír. És azáltal, hogy a vízumpolitikába a visszafogadási aspektusokat beemelik, ez egy újdonság. Noha több eddig kiadott dokumentumban a tanács és a bizottság is ezt már említett, ugyanakkor jogalkotási szinten itt egy konkrét joganyagban ezt eddig még nem láttuk. Tehát a bizottság hangsúlyozza, hogy a vízumpolitika hozzájárulhat ahhoz, hogy a harmadik országok vonatkozásában jobban kezeljük a visszafogadás, illetve a migráció kérdéseit. A vízumkódexet nem azért fogadtuk el, hogy a migrációt megelőzzük, az eredeti elképzelés ettől eltérő volt, de a gondolat most az, hogy a bizottság felismeri, hogy a visszafogadás tekintetében a jobb együttműködés a vonakodó országokkal nem javítható, Ugyanakkor ez szükséges lehet, itt pozitív és negatív ösztönzőket kapcsolunk össze, ugye a kereskedelem, beruházások, együttműködés, így befolyásolni tudjuk bizonyos országok hozzáállását. És ezen pont kapcsán személy szerint azt kell mondjam, hogy ezt semmilyen adat nem támasztja alá, sőt, éppen ellenkezőleg én úgy gondolom, hogy hiányoznak az adatok. Nincsenek konkrét bizonyító adatok, amelyek alátámasztanák azt, hogy a vízumpolitika hogyan tudná visszafogadás tekintetében előmozdítani jobb együttműködést harmadik országokkal. Ugyanakkor paradoxonnak tartom, hogy a tanács és a bizottság újból és újból hangsúlyozták, hogy a vízumkódex nem a megfelelő dosszié ahhoz, hogy a humanitárius vízumok kérdését kezeljük. Ők mindig azt hajtogatták, hogy nem itt kell a humanitárius kérdéseket megvitatnunk, azt, hogy hogyan folyamodjon valaki nemzetközi védelemért, de igazából ők ezt nem tartják paradoxonnak, hogy noha nincsenek kellő adatok, kellő bizonyító adatok, a vízumkódex egy olyan eszköz kell, hogy legyen, amely által hozzájárulhatunk ahhoz, hogy visszavegyenek bizonyos országok olyan embereket, akik úgy tűnik, hogy oda tartoznak. Tehát az Európai Parlament hatás tanulmánya arról, hogy a visszafogadás, a visszatértés szempontjából javíthatjuk az együttműködést a vízumpolitikában nem együttműködő országokkal, nem tartalmaz konkrét elemeket, olyanokat, amelyek szükségesek a jobb jogalkotás iránymutatásai alapján. Következésképpen szeretnék mindenkit biztosítani afelől, hogy én előadóként a tisztelt árnyékjelentéstevőkkel együtt minden tőlem tehetőt megteszek, annak érdekében, hogy tényleg keményen együttműködjünk, és ezt a joganyagot keresztül vigyük, és valóra tudjuk váltani, elfogadtassuk, még mielőtt a ciklus véget ér, hiszen itt arról van szó, hogy eredményt kell felmutatnunk. Nagyon szomorúnak tartom, hogy egészen eddig az Európai Parlament eh, mandátuma ilyen kevés eredményt tud felmutatni. Voltak bizonyos dossziék, amelyeket a tanács eh, blokkolt, ezek eh, nem zárultak le, közeledik a ciklus vége, és nagyon-nagyon kevés az eddig elért eredmény. Tehát minden tőlünk tehetőt meg kell tennünk, hogy ez a joganyag végre elfogadásra kerüljön. Azt hiszem, hogy mi elvégezzük így a munkánkat, és remélhetőleg a tanács is ennek fényében jár majd el. És az árnyékjelentéstevőkkel együtt javaslunk majd a bizottsági anyaghoz módosítókat, amelyek javítanak ezen a dokumentumon. Köszönöm. So now we go straight to our... Köszönöm szépen, jönnek az árnyékjelentéstevők és Becker úr a néppártól. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek, akinek a bejelentésével száz százalékig osztozom. Fontos jó munkát végezzünk itt. Üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát is, mely úgy gondolom koncentrál a lényegi tartalmi elemekre, abban, azt illetően, hogy mi lehet jövőképes, fenntartható megoldás. Üdvözlöm azt is, hogy külön kezeljük a humanitárius vízumokat párhuzamos rendszerben, hiszen itt egy külön összefüggésben kell ezeket megbeszélni. Igen, a biztonságpolitikai kérdések figyelembevétele is jó. A biztonságpolitikai téma az Európai Bizottság ebben a javaslatában adekvát módon szerepel, és ezzel kapcsolatban meg szeretném állapítani azt is, hogy remélem, hogy a digitalizáció, miközben teljes körű digitalizációja a vízumfolyamatnak hamarabb megvalósul, mint az Európai Bizottság bejelentette. Felteszem, hogy itt még nem hangzott az utolsó szó emenetrenddel kapcsolatban. Úgy gondolom, az alapgondolat az, hogy sportolók, művészek, turisták, turista csoportok támogatást kapjanak, mindenképpen szükséges. Meg lehet vitatni a rövidebb távú vízumokat, akár a napokról is vitatkozva, persze a komolyságot fenntartva. A költséget illetően egyetértek a bizottság javaslatával, hogy egy versenyképes modellre van szükség az EU számára globális összefüggésben is vizsgálva a dolgot. Végül pedig szeretnék utalni arra, hogy az egész folyamat egyszerűsítését lényegi fontosságú kérdésnek és lépésnek tartom, hiszen ez is része annak a készségnek, hogy a bonafide utazóknak egy szolgáltatást ajánljunk, és a digitalizáció fontossága ebben is nagyon fontos. Remélem, hogy gyorsan megvalósul végrehajtásra kerül ez a dosszié, dosszié, és ezért javasoltam azt, hogy a szavazást a szakbizottságunkban akár már november 5-ére is előrehozzuk. Örülnék, ha ebben sikerrel járnénk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Becker úr. Most az ECR nevében Skripek úr következik, de Stevens asszony lenne a szárnyékjelentéstevő, vagy mégsem? Majd később kíván hozzászólni, jó? Akkor Döpré úr következik az ALDE részéről. Akkor ön majd később következik. Köszönöm szépen! Először is baráti szavak jelentéstevő úrhoz, López Aguilar úrhoz, aki sokat beszélt már az er-, árnyékjelentéstevőktől is, a többi frakció részéről, tehát én is szeretném most elmondani a véleményemet, a saját frakciónk álláspontját ismertetném más felfogásban, mint ahogyan azt esetleg López Aguilar úr gondolta. Szerintünk fontos a kiegyensúlyozottság. Egyrészt a jó szándékú utazókat be kell bocsátani az unió területére, ugyanakkor fontos a biztonság kérdése is, tehát itt egy egyensúlyozási feladatunk van. Az Európai Bizottság jó néhány javaslatot megváltoztatott a négy évvel ezelőttéhez képest, vagyis itt fontos gondolatok fogalmazódnak meg, és ezek nem biztos, hogy megalapozottak. Egyáltalán miért változtatta meg ennyire jelentős módon a parlament, illetve a bizottság a négy évvel ezelőttihez képest az álláspontját, tehát ez lenne az alapkérdésem a bizottsághoz. Ami a humanitárius vízumokat illeti, erről rengeteget beszéltünk már a bizottsági korábbi javaslat kapcsán, és az tevők is arra a következetetésre jutottak, hogy nem fognak a dolgok előre menni, hogyha a vízumkódexen belül gondolkodunk a humanitárius vízumokról. Tehát nem akarok egy újabb színjátékot elkezdeni, amikor egymásnak estünk, és végül is semmi, sehová nem vezetett ez az egész vita. Tehát most a vízumkódexről beszéljünk, ami a javaslatokat illeti. Itt három kategóriában gondolkodunk, vannak olyanok, amikben egyetértünk, még akkor is, hogyha azért vannak aggájaink, vagy fenntartásaink is. Egyrészt úgy gondoljuk, hogy ez normális, hogy kicsit drágábbak a vízumok, hiszen ezt a műveletek teszik elkerülhetetlenné. A hat ról 12, 6 és 12 év közötti gyerekek eh, esetében azonban 6 euróról 40 euróra emelkedett a vízum költsége, hát ezt magyarázzák meg kérem. Nagyon örülünk annak, hogy 6 hónappal korábban már be lehet eh, terjeszteni a vízumkérelmeket a 3 hónap helyett, és örülünk annak is, hogy csökkentették a határidőket a kijelzések, tehát a visszajelzések kapcsán 15 napról 10 napra, hát nem tudom, hogy miért nem 5 nap ez a határidő, hiszen a vízumkódexben a biometrikus adatok már úgyis benne vannak, tehát egész egyszerűen nem látom, hogy miért szükséges 10 napig ülni ezeken az adatokon, amikor alapvetően ott vannak már az adatok a, biztons, a, a birtokunkban. Örülünk annak is, hogy a bizottság szeretné a többszörös belépésre jogosító vízumokat bevezetni. Tudjuk, hogy ez nem tetszik alapvetően a tanácsnak, de nekünk viszont nagyon is tetszik. Nézzük most azokat a gondolatokat, amelyekkel kapcsolatban azért kérdések merülnek fel bennem. Egyrészt ugye itt a fellebezési jog a külső szolgáltatók esetében Hát ugye ez itt azt jelenti, hogy nem csak a konzulátusokon lehet vízumért folyamadni. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően a közszféra kezébe kellene maradjon ez a kérdés. Úgyhogy felberül bennem azért egy kérdés, technikai értelemben és elvi értelemben egyaránt. Valójában jól értelmezem-e a javaslatot, hogyha azt mondom, hogy a külső szolgáltatók fogják levenni a biometrikus adatokat és a az új lenyomatokat is. Ezt akkor jól értelmezem ezek szerint. Jó, hát innentől kezdve még inkább erősödik bennem az elvi fenntartás. Tehát még egyszer azt gondolom, hogy azért itt a gyermekekre vonatkozó vízum költségekkel kapcsolatban nagyon nagy kérdések vannak bennünk, és én magam is szeretném azt, hogy a különböző országokkal megállapodásra jussunk, de az én javaslatomban az szerepelt, hogy először olyan országok állampolgárai számára, amelyek elfogadták a visszatérítési megállapodást, a visszatérési megállapodást, alacsonyabb költségen biztosítsuk a vízumot. Tehát itt alapvetően olyan állampolgárokról van szó, akik a kormányok, tehát hogy itt, itt végül is most egy, egyfajta büntetés és ösztönzés az, amiben gondolkodunk. És van itt még egy kérdés, amelyek kapcsolatban a bizottságtól tájékoztatást várok. Hogyha elolvasom ezt a javaslatot, ebben nem látom azt, hogy digitális vízumra bármilyen lehetőség nyílna. Hát azért már bocsánat, de a digitális érában vagyunk, azért sokkal jobb lenne, hogyha nem papíron intéznénk ezeket a dolgokat, hanem egy olyan dokumentumot tudnánk átküldeni digitális módon, amelyben a vízumról kiértesítjük az adott személyeket. De egyszerűen nem értem, hogy ez miért nem lehetséges. Kérem, hogy válaszoljon erre a kérdésre, hogy egyáltalán miért nem gondolkoztak el ezen a kérdésen. Ezzel együtt a frakcióm aktívan részt fog venni a munkában, és a vitában is. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy az új vízumkódex sikeres legyen, és a humanitárius vízumokkal egy teljesen külön anyagban szeretnénk majd foglalkozni. Köszönöm. Teljesen világos. És akkor kérem majd, hogy a bizottság a végén ezekre a kérdésekre adjon választ. Következő, Bodo Valero képviselő. Köszönöm szépen. Nagyon sok minden elhangzott már, és alapvetően támogatom az elhangzottakat. Jó a javaslat. Szerintem a bizottság egyébként jól dolgozott ebben az ügyben, főként, hogyha ezt összehasonlítjuk a mandátum elején megérkezett javaslattal. Ugyanakkor az álláspontom hoz továbbra is ragaszkodom, vagyis úgy gondolom, hogy a humanitárius vízumok a vízumkódexben kellene, hogy helyet kapjanak. Ez teljesen természetes hozzáállás, hiszen a humanitárius vízum is vízum, tehát ezt is itt kellene kezelni. Számomra ez egyértelmű kérdés, és talán ez lett volna a legmegfelelőbb hozzáállás. De ugyanakkor, hogyha megvizsgáljuk a jelenlegi javaslatot, úgy gondolom, hogy azért az nagyon sajnálatos, hogy azt kértük, hogy a turisták egyszerűbben jussanak be az EU területére, vagy a diákok, vagy a jóhiszemű utazók, és az ő esetükben egy egyszerűsítést vártunk. Ugyanakkor a javaslatban azt látjuk, hogy a globális célja ennek nem más, mint, és itt idézem, az, hogy a vízumpolitika egy olyan eszköz, amely hatékonyan kezeli a migrációs kihívásokat, vagyis ez szerintem teljesen ellentétes azzal, amit mi szerettünk volna. Az elején. Erről már egyébként sokszor beszéltem, és azt gondolom, hogy a turisták mindig is az EU területére be fognak tudni lépni, ugyanakkor, hogyha drágábbak lesznek a vízumok, 60-ról 80 euróra emeljük a költségeket, és 35-ről 40 euróra. A turisták sokszor családosok, akik együtt utaznak, ez azért megérzik majd az emberek, hogyha ilyen nagymértékben növeljük a vízum költségeket. Aztán azt se tetszik, hogy továbbra is papíralapú vízumokról beszélünk, és sokszor itt hosszú utazásokról van szó, Sokszor az embereknek az emberek azért nem tudnak eljutni Európába, mert hosszan, hosszú utakra vannak kényszerítve ahhoz, hogy egyáltalán valamilyen konzulátushoz eljussanak. Hogyha mondjuk egy átlag családot nézünk, két felnőttel és két gyermekkel, akkor azért ez nagyon drága költséget tesz majd ki nekik. Én úgy gondolom, hogy úgy kellene a költségeinket megállapítanunk, hogy az emberek egyáltalán merjenek vízumért folyamadni, mert hogyha visszautasítják a kérelmüket, akkor vissza kellene nekik fizetnünk a vízum díjat is. Az 5A cikkre gondolok, ahol a visszaküldési megállapodások kapcsán nem igazán értem azt, hogy a különböző kategóriák esetében mindez hogyan valósul meg. Szerintem jó lenne, hogyha az Európai Bizottság elmagyarázná azt, hogy pontosan miről is van itt szó. Az összes kategóriában, harmadik országokkal kapcsolatban, én azt gondolom, hogy ez önmagában egy őrültség, ez így nem egy jó megfogalmazás. Ezen kívül azt is gondolom, hogy a, az európai turisztikai, szet, turisztikai szektor hálózatának javaslatát is figyelembe kellene vennünk. Vannak itt olyan kritikus pontok, amelyek például a vízumköltségek emelkedéséről szólnak, ezeket figyelembe kellene vennünk. Sikerült ettől a szervezettől egy nyilatkozatot kapnunk, arra vonatkozólag, hogy a bizottság vegye figyelembe az ő álláspontjukat is. Azért mégiscsak segítenünk kellene az Európai Unióba való belépést. Itt nem szabad, hogy csak a visszaküldésben gondolkozzunk. Köszönöm szépen. Coelho úr az utolsó, hogyha jól értem. Skripek úr, mikor szeretne hozzászólni? Igen, én meghallgattam a kollégákat, és azért López Aguilar úrnak a következőket mondanám. Ön azt mondta, hogy millió számra vannak jóhiszemű utasok, de én azért utaltam valamire. Itt azért vannak nagy kockázatok is, veszélyek. A vízum kapcsán a libének az a feladata, hogy hány esetben éltek vissza a Schengeni vízumokkal, vagy az egészségügyi vízumokkal? Egyha külső szolgáltatókat alkalmazunk az új lenyomatok levételére, azért az mégiscsak a korrupció melegágya, és itt olyan kiskapukat teremtünk, amelyeken keresztül a vízumokat ellophatják, és ezekkel visszaélhetnek. Coelho úr is elmondta azt, hogy itt nemzeti kompetenciáról van szó. Máltán borzalmas dolgok alakultak ki, de én azt gondolom, hogy ezt mindenki megszenvedi, és nagyon nagy veszélynek vagyunk kitéve, és azért az Európai Unió kompetenciája továbbra is az, hogy monitorozza a helyzetet. Most már gyakorlatilag több ezer ilyen eladott vízumról tudunk, Líbiába, ahol az ISIS harcosai élnek és utaznak, és most ők be fognak jönni az Európai Unióba. Ez azt jelenti, hogy alapvetően terrorista cselekményeknek vagyunk kitéve. Ezt várjuk, hogy egy újabb támadás valósuljon meg valahol. Kérem, hogy erre a borzalmas helyzetre reagáljunk valahol, mert június 18-án ez az ügy már a máltai ö, nyomozók ö, előtt van, volt, és szerintem nem szabad, hogy ezt kicsúszson a kezeink közül. A humanitárius vízumok megint csak más jelentenek, és nagyon fontos az, hogy jobban ellenőrizzük ezt az egész vízumkiadási folyamatot. Kérem, hogy figyeljünk erre oda. Köszönöm szépen. Nagyon röviden Coelho úr következik, és aztán majd a bizottság és aztán végül López Aguilar úr. Köszönöm, elnök úr. Csak utalva arra, amit Skripek úr mondott, nem azt javasoltam, hogy nem tehetünk semmit, sőt, azt mondtam aggály, aggasztó, amit a sajtóban olvasunk Máltával kapcsolatban, hogy őszinte legyek, minden ilyen információ riasztó és ijesztő. Ám még aggasztóbb a vízumárulásnál az, amikor állampolgárságot árulnak pénzért. Mert ezzel európai állampolgárságot is árul az illető állam. Ezzel foglalkozni kell, a tényekkel kell foglalkozni, a legnagyobb hatáskör, a nemzeti hatáskör ebben a dologban, meg kell nézzük, mit tehetünk, de azt soha nem javasoltam, hogy ne foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A napi rendel kapcsolatban pedig engedjék meg, hogy a vízumkóddal kapcsolatban, kódexsel kapcsolatban mondjak valamit. Szerintem nagyon fontos ez a javaslat, különösen a, abban a szélesebb összefüggésben, amelyet a külső határok jobb védelme jelent. Ez a jogszabály azért is fontos, és fontossága abban is látszik, hogy milyen közvetlen gazdasági kihatásai vannak, hiszen idegenforgalommal kapcsolatos. Ezt szeretném kiemelni a vízuminformációs rendszer jelentéstevőjeként, különös figyelmet fogok szentelni a e témadosszír fejlődésének. Az a javaslat, hogy módosítsuk a vízuminformációs rendszert, a vízumkódex nélkül nem vizsgálható és értékelhető. Más és más okoknál fogva az interoperabilitás kérdése is érinti ezt a témát. Szerintem kivételes időkben élünk, amelyek gyors cselekvést követelnek meg. Ugyanakkor mi a parlamentként azt is kell, hogy biztosítsuk, hogy a mi álláspontunk ö, egységes legyen. Ez a többi intézmény részéről nem mindig mondható el, sajnálatos módon. A az ügyműködés az árnyékelőadókkal, ezekben a témákban is különösen a vízumkódex sajátságos témájában. Köszönöm, Carlos. Most Birgit részéről hozzászólás. Köszönöm, nagyon röviden csak, hiszen újra és újra beszélünk arról, hogy ellenőrizni kell a határunkat az iszlamista terrorizmus miatt, és hogy a terrorizmus jelen van. Ugyanakkor elmutatnék arra a találkozóra, amit az Európol vezetőjével tartottunk tegnap, aki elmondta, hogy a sikeres vagy sikeretlen terrorista próbálkozások az elmúlt években inkább a szeparatizmus, nacionalizmus, jobb és baloldali szélsőségesség talajából táplálkoztak. Úgyhogy azért a tényeket is vegyük figyelembe, mert csak a tények fényében tudunk tisztességes és megfelelő döntéseket hozni. Köszönöm. Ez egyetértésre talált. Most a bizottságot kérem, hogy a Dipré úr által felvetettekre, meg Becker úr kérdésére reflektálja, meg a többi képviselőre. Köszönöm, elnök úr. Igyekszem röviden megtenni ezt. A vízumpolitika és a readmission visszafogadás összefüggéséről. A vízumpolitika egyrészt ösztön lehet, más szakpolitikák is hozzájárulhatnak a visszafogadási országokkal együttműködéshez, amely sokszor nem kielégítő. Az összefüggés tehát fennáll. A mechanizmus, amelyet javasolunk, rugalmas, esetről esetre működik és értékeli a helyi sajátságokat, a harmadik, az adott harmadik országgal való együttműködés mikéntjét, és fokozatos módszertanban működik. Különféle kategó, utazó kategóriákra kiterezhetően nem az egész populációra az adott országban. Információ és notifikáció alapján működik, amelyet a tagállam végezhet, amelynek az illetett harmadik országgal kapcsolata van. És persze szimbolikus egyszerűen alkalmazható mechanizmus. A digitalizáció ügyében, amelyre Becker úr és Depré úr utalt, a, a vízumeljárás jelentős része már digitalizált, de továbbra is működik még a, a, a vízumbélyeg, ennek a biztonsági, biztonságos jellegét növeltük, ám nyilván a digitális vízum feldolgozása a jövő, ez egyszerűbb a, a, a kérelmező és a konzulátus számára is. Az év végén indítunk egy tanulmányt, alapozva az észt elnökség nagyon jó munkájára, Ebben majd bevonjuk a parlamentet és a tagállamokat és a többi érintett stakeholder mert úgy gondoljuk, hogy a digitalizáció útjának feljártása és általában a vízumeljárás megkönnyítése, egyszerűbítése könnyű. Fontos. A 0-6 éves korig a gyerekek nem fizetnek, ezeket nem fizetnek, 12 éves korig 35-ről 40 euróra növeltük a vízumdíjat. Ez szerintünk észszerű és nem túlzott növekmény. 2006 óta nem nőtt a vízumdíj a konzulátusoknak. Szüksége van erre, hogy elmagyarázzam, a vízumdíj, Valero asszony említette, az, a, a, a vízum kibocsátás administratív költségeit fedezi. Az eljárás végén vagy megadják, vagy nem a vízumot, de az eljárás végig kell hajtani, és ez pénzbe kerül. Szerintünk ez, ez a növekmény észszerű, kisebb a növekvény, mint amit az Egyesült Államok vagy az Ausztrál hatóságok megléptek. A feldolgozás határideje átdöprió, mert az öt napot szerintük a tíz nap észszerű. Kell legyen biztonsági ellenőrzés, lehet, hogy konzultálni kell más tagállamokkal is a folyamatban, majd a tárgyalások során erre kitérünk, ugye a Schengeni értékelés rendszerének összefüggésében is. Szerintünk ez a tíz nap ez egy észszerű határidő a konzulátusok számára. A külső szolgáltatók esetében az új lenyomat alkalmazása a vízumkódex értekelésében rá kell mutassunk, hogy a konzulátus hoz döntést ebben. Mindig a konzulátus dönt arról, hogy kiadja vagy sem. A szolgáltatók csak egyes elemeket ö, dolgozhatnak fel, de végső soron ezeknek a szolgáltatásnak az eredménye mégiscsak a konzulátusnál landul, ami aztán döntést hoz, és csak ő hoz döntést arról, hogy megadja vagy sem. És fontos persze, hogy monitoringgal figyelme kísérjük a külső szolgáltatók működését, ezt is javasoljuk. És meg is erősítettük ezt a monitoring ellenőrzést a külső szolgáltatók tekintetében az adatvédelem és egyéb fontos témák biztosítása szempontjából, a tagállamok szempontjából is fontos, hogy a vízunkod rendelkezései korrekt módon kerüljenek végrehajtásra. a kérdésre reflektálva. a kérdésre reflektálva fontos, hogy a kommunikáció összefüggésében vizsgáljuk a vízuminformáció rendszert és a bizottság új szakpolitikát ezzel kapcsolatban kapcsolva a vízumkódexhez, mert hogy bár egy külön jogszabályban rendelkeznek erről, mégis kapcsolódik a két téma. És az interpretálási módszertan is nagyon fontos, hiszen szeretnénk az interpretás hasznát kiaknázni a vízum feldolgozás és a vízum kérelmezők szűrése során kapcsolódik. Tehát a kettő, köszönöm elnök úr, szerintem mindenre értem többé-kevésbé, is persze a, a tárgyalások keretében majd a triológusban három mélyebben fele ki lehet bontani az egyes témákat. Köszönöm, tisztában vagyok azzal, hogy egy kicsit csúszásban vagyunk, úgyhogy elnézést kérek azon kollégáktól, akik a következő téma véget vannak itt. Csak emlékeztetnék arra, arra hogy lesz egy meghallgatás a vízum kódexről, és hát nem tudom hozzátegyem el humanitárius vízumokról is, de ez most nem egy politikai nyilatkozat. El kell dönteni majd, hogy hogyan különítjük el ezeket. Július 10-én lesz ez minden esetre, és ott tovább beszélhetünk a javaslatról, bár egyértelmű, ahogyan Valéro asszony is elmondta, hogy a két témát eh, elkülönítik. Gyakorlatilag eh, minden elhangzott, amit eh, elmondhattunk. Egy záró gondolat esetleg? Nem. Nem. Csak várom, hogy lendületbe jöjjön ez a folyamat. Hangsúlyozom, kezdjük el, dolgozzunk, végezzük el a munkát. Természetesen vannak a politikai frakciók között nézett eltérések, de próbáljuk meg egyensúlyt találni, és ha jól ötvözzük az elemeket, akkor kompromisszumot találhatunk, és le tudjuk zárni ezt az anyagot, de tartsuk szem előtt, hogy volt egy idő, amikor nagyon sok intézmény, illetve mindez a tagállamok hatáskörébe tartozik, és ők alkották a jogot, de ez már nem így van, hiszen a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi a harmonizált folyamatokat, azt, hogy egy közös európai vízumpolitikát dolgozzunk, és ugyanez vonatkozik a menekültügyre és egyéb, számos egyéb területre is, de ez az, amivel itt foglalkoznunk kellene, és nem lenne szabad kívánunk azt, hogy a mandátumunk lejárjon, anélkül, hogy lezártuk volna ezt az anyagot. Tehát azt kérném, hogy kezdjük ezt el. Én kész vagyok az együttműködésre. Köszönöm. Szeptember 27-én fogjuk megvitatni a jelentés tervezetet. Köszönöm mindenkinek ezt a vitát. A következő pont pedig a 27. pont, egy eszmecsere. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon címmel az előadó Tanya Fajon, akinek meg is adom a szót, hogy eh, vezesse fel ezt a témát. Kicsit eh, csúszásban vagyunk, úgyhogy eh, kérném, hogy kezdjük el. Tanya, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Claude. Ez megint egy nagyon bonyolult joganyag, hiszen nagyon bonyolult, nehéz kontextusban dolgozunk. Nyilván emlékeznek arra, hogy a belső határ ellenőrzésekre vonatkozó javaslatról 2017. szeptemberében tett egy módosító javaslatot a bizottság. A belső határokon a határellenőrzéseket hat Schengen övezeti tagállam vezette be. Három évvel teltéve Franciaország, Németország, Ausztria, Dánia, Svédország és Norvégia továbbra is ellenőrzéseket hajtanak végre a belső határokon, annak ellenére, hogy a jogszabályok két éves időtartamot tesznek csak lehetővé, és november 11 ig jár le a határidő. Az Európai Parlament mindig is azt kérte, és kéri továbbra is, hogy töröljék el a belső határokon az ellenőrzéseket, és állítsák vissza a Schengeni övezet korábbi állapotát. Szerintünk a Schengeni kódex kitételei nem teljesülnek, és szerintünk ezek az ellenőrzések illegálisak. Ebben a kontextusban végezzük a munkánkat, és ezen tényeket szem előtt kell tartanunk. Amikor a bizottság javaslata megérkezett, az általános nézet az volt a kollégák, árnyékjelentéstevők körében, hogy megpróbálunk egy létező illegális gyakorlatot szabályozni. Április 25-én ismertettem a Libében a javaslatomat, és a kollégák 166 módosítót nyújtottak be, amelyeket ma fogunk megvitatni. A módosítók jó része hasonló irányba mutat, akár csak maga a jelentés, úgyhogy közös nevezőt találni nem lesz olyan nehéz, de természetesen vannak bizonyos pontok, amelyek teljesen más irányba mutatnak és ezért közös nevezőt ezen esetekben nehéz lesz találnunk. A fő célom továbbra is az, hogy a jelenlegi ellenőrzések a belső határokon illegálisak, nem indokoltak, és ezeket éppen ezért meg kell szüntetnünk. A fő kérdésem tehát az, hogy szeretnénk-e megőrizni a Schengen övezetet? Igen. És meg tudunk állapodni a fő elvekben, amelyek következtében az utolsó lehetőség kell, hogy legyen a belső ellenőrzések bevezetése. A feltételeket teljesíteni kell, és nagyobb biztosítékokra van szükség. Én ebbe az irányba szeretnék haladni. Egy maximális időszakot természetesen meg kell határoznunk, hiszen ez jelen pillanatban nem teljesül. Tegnap a titkárság az első javaslatot a módosítókról már köröztette, és a mai napon, a későbbiekben beszélni fogok az árnyékjelentéstevőkkel a kompromisszumokról, illetve a megközelítésemről, amelyet megtalálhatnak a jelentéstervezetben is. Most pedig szeretném megragadni a lehetőséget, és néhány általános megjegyzést tennék a Schengen övezet jelenlegi helyzetéről. Úgy tűnik, és korábban megvitattuk már, hogy a belső határellenőrzések továbbra is egy olyan eszköz, eszközként jelennek meg, amelyek által a jelentős másodlagos mozgásokat kívánjuk megelőzni. Ez pedig egy kulcsfontosságú uniós politikához kötődik. A németországi eseményeknek következtében a német belügyminiszter úgy döntött, hogy szisztematikus ellenőrzéseket vezetnek be a határokon, és visszautasítják az illegális menedékkérőket. Ez súlyosan megkockáztathatja a Schengen övezet jövőjét is. Attól tartok, hogy ennek a konfliktusnak a következő mozzanata az lesz, hogy teljes körű reformra kerül sor a menekültügyi csomag kapcsán, lesz egy brüsszeli csúcs a hétvégén, illetve a jövő héten is. Én azonban úgy látom, hogy a tanács nem vállal felelősséget Európa jövőjéért, illetve az általunk képviselt politikáért. Például Ausztriában a szlovén határ mentén hétfőn lesz egy jelentős gyakorlat, az osztrák különleges erők, plusz a hadsereg, plusz a rendőrség több mint ezer embert vonultat fel a határok mentén. A forgatókönyv az, hogy hogyan lehet nagy számú menekültet visszaküldeni. Ezt mondhatom azt is, hogy a média követni fogja ezeket az eseményeket mindkét fél részéről bírálják ezt a helyzetet, mert jelenleg a tavalyi évben csak 39, idén pedig 13 menekültet fordítottak vissza, tehát nem látjuk indokoltnak ezt a fajta katonai és rendőri fellépést. Tusk és Juncker elnökök fellépés ellenére úgy tűnik, hogy a menekültügyi reform kudarcot vall a jövő héten, főleg amikor két ország most arról beszél már, hogy két oldalon kívánják megoldani a problémákat, amivel aláásnak bármilyen fajta európai megállapodást. Tehát ilyen kontextusban próbáljuk a Schengeni szabályokat módosítani, megreformálni. Azt kell mondjam, hogy ez egy komoly kihívás, és kíváncsi vagyok az árnyék előadók véleményére, akik nagyon támogatóak voltak, és szeretnék persze a tanácsal és a bizottsággal is együttműködni. Köszönöm szépen, Tánya, nagyon örülök, hogy felvázoltad ezt a kontextust, ami valóban egy komoly kihívást jelent. Lehetetlenség nem beszélünk erről a kontextusról. Több árnyék jelentéstevő nincs itt, úgyhogy most megnyitnám a vitát. Bodil persze itt van. Esetleg, ha először szeretné hozzászólni, és utána a többi kollégának adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Először is köszönöm Tányának a munkát, aki nagyon jó munkát végzett ebben a kérdéskörben és azt gondolom, hogy támogatjuk alapvetően a Tánya által megfogalmazott javaslatokat, és mindenképpen támogathatjuk a kompromisszumokat is. Egy kicsit visszalépnék, és megpróbálok a svéd kontextusról tájékoztatást adni. Amikor a svéd határokon abba hagytuk az ellenőrzéseket, akkor volt például egy olyan eset, amikor egy dél-svédországi határon át akart jönni egy édesanya, aki Dániában dolgozott. Tehát nagyon sokan vannak egyébként, akik Dániában dolgoznak, Svédországban laknak, vagy fordítva, és hát Dániában nagyon kemény ellenőrzések voltak, rendőrségi ellenőrzések és így tovább a svéd oldalon is. Most viszont már nincsenek a Dán oldalon ilyen ellenőrzések, de a svéd oldalon igen. Az volt ennek a célja, hogy a migránsokat leállítsuk, és ne tudjanak eljutni a határainkhoz. Pedig miért is ne jöhetnének a határainkhoz menedékjogot kérni. Mi ezt nem akartuk, vagy hát Svédország nem akarta, de én azt gondolom, hogy itt más célokra lenne szükség. A svéd kormány a rend megtartására hivatkozott, szerintem fontos lenne az, hogy ezeknek az ellenőrzéseknek a jellegét ne szigorítsuk tovább, sőt, Inkább a jogalkotásnak segítenie kellene a helyzetet, mert a tagállamok nem veszik ezt figyelembe. Gyakorlatilag a, a legkisebb közös többszöröst keressük a harmonizáció területén, és ezen módon leginkább a legrosszabb helyzetet próbáljuk kialakítani. Én azt gondolom, hogy nincsen semminek semmilyen következménye, és csak a feszültségeket szítjuk tovább. Tehát ez így nem jó. Lehet, hogy nagyon érdekes vitákat fogunk majd folytatni a bizottsággal és a tanácsa is ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Természetesen a tanácstól is szeretnénk információkat kapni, és itt is van egyébként az elnökség részéről a hölgy. Először még Natali következik. Köszönöm szépen, Claude. Néhány gondolatot szeretnék Sophie Intved nevében elmondani, aki sajnos nem tudott ma eljönni, el kellett mennie. Szeretném megköszönni Tanya Fajonnak a munkáját, és szeretném azt is elmondani, hogy ez egy olyan téma, ami rendkívül fontos, az Európai Unió kohéziója szempontjából, az egységesség megőrzése szempontjából, és hát mi egy olyan frakcióban ülünk, amely támogatja tányát a munkájában. És főleg nekünk frakcióként az lesz a feladatunk, hogy a rugalmasságot tudjuk biztosítani, és el tudjuk kerülni azokat a helyzeteket, amelyek révén fragmentálódik az Európai Unió kohéziója, amit egyébként most nagyon sok oldalról támadások érnek, úgyhogy Szófi minden bizonyal meg fogja keresni tányját. Köszönöm szépen! Köszönöm, nagyon szépen fogalmaztad meg, Nátáli, ez egy rendkívül érzékeny téma, ugyanakkor hatalmas hatása van, úgyhogy hallgassuk meg a bizottság, illetve a tanácstól, hogy hogyan is állnak hozzá ehhez a kérdéshez. Szekov úr következik a elnökségtől. Kedves elnök úr, kedves európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönöm azt, hogy meghívtak, és hogy önök előtt beszélhetek. A elnökség utolsó napjait éljük. Be kell vallanom, az elmúlt hat hónap egyáltalán nem volt könnyű számunkra, más tagállamok számára sem, sőt általában a tanács és az unió szempontjából sem. Ami a a eh, határkódexet illeti, megtettük, ami a feladatunk volt, és eh, arról tájékoztathatok mindenkit, hogy eh, a tanácsnak sikerült elérnie azokat a célokat, ami néhány hónappal ezelőtt megvalósíthatatlannak tűnt. Június 19-én az Európai Uniós nagykövetek a Schengeni határkódex módosítására vonatkozó mandátumot megadták. Itt ugye főként a belső határok ellenőrzéseinek ideiglenes jellegére vonatkoztatva. Az osztrák elnökség fogja megkezdeni a tárgyalásokat a parlamenttel, és mindannyian egyetértünk azzal, hogy a Schengeni terület hatalmas előnyökkel szolgált az európai emberek számára. A tanácson belül az a megállapodás született, hogy ezeket az előnyöket meg kell őriznünk. A módosításoknak az a célja, hogy a tagállamok bevezethessenek különleges időszakokat, de ahol, amikor a határellenőrzést visszaállítják, de ez nem lehet magas vagy hosszabb, mint egy év. Ezen kívül pedig különböző záradékokat építünk be a rendszerbe, hogy az arányosság és ezeknek az intézkedéseknek a szükségessége tényleg megalapozott legyen itt a konzultációkon keresztül, illetve a kockázat értékelésen keresztül kívánjuk ezt megtenni. Amikor több mint hat hónapon keresztül vannak ilyen intézkedések életben, akkor az Európai Bizottságnak erről egy véleményt kell majd kiadnia. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, és köszönöm, hogy meghallgattak. Okay, thank you very much. Elnök, köszönöm, és még egyszer köszönöm a munkáját az elnökségnek is. Kedves Tánia, az egyértelmű, hogy a szárnyékjelentéstevőknek most nagyon, nagyon sok munkája lesz, esetleg erre utalna e Köszönöm, Claude, csak nagyon röviden szeretnék reagálni a tanácsi felszólalásra, figyelembe veszem a koreper hozzáállását, és természetesen el fogjuk olvasni a tanácsi szöveget. Előjáróba annyit mondhatnék el, hogy vannak itt pozitív elemek a mandátumban, de ugyanakkor nagyon sajnálatosnak gondolom azt, hogy a tanács az első évben nem fog hozzá tehát hogy nem, nem fog közvetlenül részt venni ezekben a határ ellenőrzésekben, Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a bizottság feladata ebben az esetben még fontosabb lesz, ő lesz valóban a szerződések őre, és konkrét lépésekre van szükség akkor, hogyha a Schengeni kódexben foglaltaknak nem felelnek meg az intézkedések. Tehát amikor világos, hogy valamelyik tagállam megsérte jogállamiság szabályait, akkor erre valamit ki kell találnunk. Ez valóban egy nagyon érzékeny téma, és a jelentéstevőkkel majd megpróbálunk felelősség teljesen megállapodásra jutni. Köszönöm szépen! És itt van ugye a bizottság, amely a szerződések őre, úgyhogy talán röviden a bizottság részéről is ismertetné az álláspontjukat. Köszönöm szépen! Nem akartam hozzászólni. És egyébként kevés az idő is már, de hát Schengenről van szó, csak egy mondatban. Egyetértünk a jelentéstevő kiindulási pontjával, meg kell őrizni Schengent. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk ezt a lehető legjobban elérni. Ahogyan áprilisban is elmagyaráztam, nem a jelenlegi helyzetet akarjuk kodifikálni, hanem az áradékok rendszerén keresztül a kihívásoknak kívánjuk megfeleltetni a, jelen, a, a Schengeni határkódexet. Csak 2013 óta ö, működőképes a rendszer, és ezt a Schengen ö, tehát egy egészen más kontextusban állapodtunk meg erről, és most ugye a belső biztonságot fenyegető mm, események miatt valahogyan a Schengeni mechanizmust is az új kihívásoknak, veszélyeknek meg kell feleltetni. Természetesen a maximum időszakokról nagyon nagy a vita, és különböző védelmi záradékokat akarunk beépíteni a rendszerbe, hogy az együttműködés a szomszédos országokkal megfelelőképpen működjön. Abban az esetben, hogyha ideiglenes határellenőrzést vezetett be egy tagállam. Tehát itt a záradékokkal kapcsolatban fontos az, hogy lefolytassuk a tárgyalásokat, mi van akkor, hogyha túl hosszú ideig vezetik be ezeket az ideiglenes intézkedéseket a tagállamok, Ilyenkor a bizottságnak kell közbelépnie, és trilógusra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mindenki nagyon konstruktívan szólt hozzá, és hát várjuk a trilógusokat. Nem tudom, hogy a tanács álláspontjáról mi hogyan vélekedik. Hát jó, most erre nem adott választ, de nem baj. Akkor köszönjük Tányának a munkáját, és talán ezt a vitát le is zárhatjuk de a jövőben minden bizonyal visszatérünk majd még erre, és jönnek majd a trilógusok is. Köszönöm szépen! Um, Kedves kollégák, következik egy közös meghallgatás a FEM szakbizottsággal, amelynek az a célja, hogy a migrációs kontextusban a nőkkel és, nők és gyermekek kereskedelmének kérdését tárgyaljuk meg. Néhány perc múlva folytatjuk az ülést. 10 óra 30 perc volt pontosan. Tehát 10 óra 30-ra kérem, hogy mindenki álljon készen.